colleagues, if uh, colleagues are ready. Tisztelt kollégák, tudom, hogy uh, vannak kollégák, akiknek uh, máshova kell menniük. Ha megengedik, akkor áttérünk a Makovei jelentésre. Tisztelt kollégák, tehát kérném, hogyha lehet, akkor csendben hagyják el a termet. Tehát röviden áttérek a bejelentésekre. ami a napirend elfogadását illeti, a 2.1-es napirendi pontot újonnan illesztettük be. Ez az intézményközi tárgyalásokra vonatkozik az ellenőrzések megerősítéséről a külső határok mentén. Makovely asszony az előadó. Ha pedig nincs a napirendel kapcsolatban ellenvetés, akkor így módosítjuk, ami pedig a nyelvi kiosztást illeti horvát, gaelik és máltai nyelv, valamint szlovák nem áll rendelkezésre, a szlovák nyelv csak ma délelőtt nem áll rendelkezésre. A delegált jogi aktusokkal kapcsolatban még mielőtt a szavazásra térnék, három delegált jogi aktus érkezett. A 98 per 2013-as rendeletre vonatkozóan ez a prekurzorok marketingével és felhasználásával kapcsolatos, amennyiben az illetékes bizottság megfelelőnek tartja ezt az eljárást, egy indokolt állásfoglalást terjesztünk elő. A határidő december 14, aki fenntartást kíván megfogalmazni, kérem ezt e-mailben jelezze a titkárságnál még a határidő előtt, és ennek egy indokolt állásfoglalás formájában kell megtörténnie. Ez a rendelet a parlament és a tanács vonatkozó javaslatát módosítja a robbanó eh, prekurzorok listáját kiegészítendő alumíniumporral. A következő 2016. november 30 ami a magnéziumport a eh, robbanó prekurzorok listájára tenné, illetve 2016. november 30-a, amely a magnézium nitrát hexahidráttal egészíti ki a robbanó prekurzorok listáját. Kollégák, ennyi lett volna a bejelenteni valóm, és akkor áttérhetünk a szavazásra tehát az Európai Parlament és a Tanács rendelet tervezete a 2006 5 167-es rendeletek módosítása, a határok módosítása külső e, előzésének kapcsán Makovai asszony jelentése, aki ha szeretné szót kérni, akkor most megkapja. Mulțumesc și bună dimineața! Elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek! Meg szeretném köszönni a kollégáimnak a kitűnő együttműködést. Persze, voltak nehéz pillanatok. Találtunk egy hosszú ö, vita után egy jó megoldást, és reméljük, hogy ez a rendelet biztosítani fogja, hogy Európa biztonságos helyé válik, és ilyen módon meg tudjuk védeni az alapjogokat. Köszönöm szépen, Makovály. Asszony, akkor most pedig szavazunk. Egy szavazatotra van szükségünk, elektronikus módon megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 45 igen, 8 nem, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk Makovai asszonynak, az előadónak. So colleagues, that's the end of voting time. Thank you for... Ez lett volna a szavazási időszak. Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük, hogy együttműködtek, és most rátérünk a rendes napi rendünkre. Már persze a szavazás is rendes volt, de ez most a még rendesebb napi rend. Kérnek mindenkit, hogy csendben távozzon, a 3-as, 4-es napi rendi pontokra térünk át ez pedig a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adataira vonatkozik. A jelentés tervezett megvitatásának határidejét, az a módosítók benyújtásának határideje. Tisztelt kollégák, hogyha nem foglalkoztatja önöket ez az pont, akkor kérem, hogy hagyják el a termet először is az intelligens határok csomag felülvizsgált javaslattervezetéről fogunk eszmét cserélni. Először is a be- és kilépési rendszer létrehozására vonatkozó rendelet, a másik pedig a Schengeni határkódex módosítására vonatkozik, amely technikai módosításokat fog bevezetni a be- és kilépési rendszerben. Megadnám a szót Diaz de Mérák képviselőnek, hogy ismertesse ezt a jelentést, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit. Szeretném Szeretnék két jelentéstervezetet ismertetni, hogy az elnök úr azt már elmondta. Mind a kettő az intelligens határok csomagra vonatkozik. A rendelet tervezet, amely létrehozza a be- és kilépési rendszert, valamint meghatározza a beléptetés feltételeit és ehhez összesen 142 módosító érkezett. A másik jelentés pedig egy tervezet, amely által a Schengeni határőrzési kódexet módosítjuk, és ehhez összesen 17 módosító érkezett. Tudják, hogy mindkét jelentés szorosan összekapcsolódik, összefüggnek egymással, úgy, hogy a két különböző jelentéshez előterjesztett módosítók mind a két jogalkotási anyagra hatással vannak. Az Európai Unió külső határain az utasok számának növekedése, illetve a belépők számának növekedése bizonyítja, hogy mennyire nem hatékony ez a rendszer, és ez a helyzet csak súlyosbodhat, ha figyelembe vesszük ezen áramlásokat a következő évekre kivetítve. Éppen ezért fontos, hogy modernizáljuk ezt a be- és kiléptetési rendszert, hatékonyabbá, zöggenőmentesebbé kell ezt tennünk, és a biztonságról sem szabad megfeledkeznünk. Ha nem teszünk semmit, az középtávon azt jelenti, hogy a határmenti pontok igazgatása összeomolhat, és nagy infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, valamint személyzeti kiadásokra, hogy meg tudjunk küzdeni ezen áramlásokkal. Egy európai be- és kilépési rendszer az utasok, az utazók érdekeit fogja szolgálni, a várakozási időt csökkenteni fogja, és a tagállamok gyorsabban tudják ellenőrizni a beutazókat, ugyanakkor megerősítjük a biztonságot is egyensúlyra kell törekednünk, egyfelől fel kell gyorsítanunk a határok átlépését, és a biztonságot is növelnünk kell. Pontosan ez az, amire törekszünk. Ugyanakkor a különböző infrastruktúra üzemeltetők érdekeit is szolgáljuk, hiszen az összekapcsolódásokat jobbá tesszük, meggyorsítjuk, ez közvetlen és közvetett gazdasági hatással is lesz. Ami pedig a határmenti pontok irányítóit, kezelőit illeti, ők optimizálhatják a forrásaikat, és a fuvarozók esetében is könnyebb lesz a feladataik teljesítése biztosítanunk kell természetesen az alapvető jogok érvényesülését, valamint a rendszerben az adatok megfelelő kezelését. Ez volt egyébként az egyik fő aggályom, és ezt láthatják a, jelentés, a jelentésben is, hiszen a módosítók nagy része, amely az általam előterjesztett módosítók nagy része pontosan azt a célt szolgálja, hogy az adatok védelmét szavatoljuk. A két jelentés tervezetben a következő aspektusokat vettem górcső alá. Egyfelől milyen célkitűzései vannak ennek a struktúrának, a vízuminformációs rendszerre való interoperabilitást, a biometrikus adatokat, a személyes adatokat, valamint a az alapvető jogok érvényesülését, a rendészeti szerveknek az adatokhoz való hozzáférési lehetőségeit, az utasozók, illetve a fuvarozók érdekeit, valamint az irányítás különböző aspektusait. A célok, amelyeket szeretnék megvalósítani, egyfelől robusztusabbá teszik az adatvédelmi rendszert, főleg ami a különböző adatokhoz való hozzáférés, illetve módosítás lehetőségeit, illetve jogait illeti. Egyfelől szeretnénk megerősíteni az európai adatvédelmi biztos szerepét, valamint a nemzeti adatvédelmi biztosok szerepét, illetve azon folyamatokat, amelyeket az utazóknak követniük kell, amikor a rájuk vonatkozó adatok módosítását kérik. Például megszüntetjük az új lenyomat megadásának kötelezettségét, amikor az illető személyazonosságának megállapításáról van szó. Szeretnénk a rendészeti szervek, a rendvédelmi szervek szerepét is megerősíteni a rendszer életbeléptetésének kezdetétől fogva szükséges ugyanakkor a jogi biztosítékokat is betartani azokra vonatkozóan, akikre ez a rendszer vonatkozik, és ez alapján próbáltam ezt a részt összhangba hozni az új Europol rendelettel, valamint az adatvédelmi csomaggal, illetve azon iránymutatásokkal, amelyeket az Európai Adatvédelmi Biztos nyújtott Butarelli úr. Ugyanígy szeretném megjegyezni, hogy egy fontos cél a jogbiztonság nyújtása, a technikai adatokat is biztonságosabbá ten, kell tennünk, tehát szabályoznunk kell, hogy ki az, aki hozzáférhet ezen adatokhoz, milyen folyamatokat, eljárásokat kell követnie, és mi történik, amikor ideiglenes technikai hibák következnek be, amelyek lehetetlenné teszik az adatok rendszerbe való bevitelét egy adott pillanatban. A be- és kilépési rendszert szeretnénk hozzáigazítani a létező, a jelenleg hatályos rendelethez, különböző jogalkotási anyagokhoz, amelyeknek, amelyeknek átdolgozása most folyik, vagy amelyeknek a közeljövőben kerül sor a felülvizsgálatára, például az Eurodac anyagra gondolok. Ugyanígy eh, a jogalkotási koherenciát eh, szeretnénk előmozdítani. A különböző cikkeket és definíciókat éppen ezért egymáshoz kell igazítani. Ugyanígy minőségi standardokra is törekszem, amikor az arcképek, illetve új lenyomatok rendszerbe való beviteléről van szó. Ezek 100%-ban felhasználhatóak kell, hogy legyenek a meghatározott célokra, és az interabilitást is biztosítanunk kell más rendszerekkel, hogy a megkettőződést el, elkerüljük az adatok felvételekor és be kell vonni az Európai Parlamentet is olyan jelentések eh, által, amelyeket eh, ki kell dolgozni majd a rendszer eh, különböző szakaszaiban. Az EURISA tudják, hogy a fő szereplője ennek a rendszernek. Biztosítanunk és definiálnunk kell az EURISA ügynökség szerepét. Ez lesz az illetékes hatóság, amely kezeli majd ezt a rendszert, és meg kell határoznunk a felelősségét is, hatáskörét az egész folyamat során. Az a szándékom, hogy a be- és kilépési rendszer 2020-ban operatív legyen, éppen ezért határozottan kell dolgoznunk a jövő év első fél éve során. Ez egy nagyon fontos jelentés, nem csak a rendszer jövője szempontjából, hanem azért is, mert komoly kihatásokra, kihatással lesz más jogalkotási csomagokra, mint például az információs csomag, a módosítók benyújtásának határidejeként január 10, 10-ét javaslom este 6 óráig, de tekintettel arra, hogy ugye közelednek az ünnepek, a karácsony és a téli szünet, ezért azt javaslom, hogy egy kicsit terjesszük ki ezt a határidőt csütörtökön délután két óráig. Így február során megvitathatjuk majd a módosítókat, megnézzük, hogy hány kompromisszumot sikerül kialakítani, és február 28-án szavazhatnánk itt a LIBE szakbizottságban, és így a háromoldalú egyeztetést március 1-én elkezdhetjük, már máltai, már máltai elnökség alatt. Szeretnék őszintén köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ennek az anyagnak a kidolgozásában. Az ő együttműködésük teljességgel nélkülözhetetlen. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük szépen Díaz Demer úr! Elismerően szólt az árnyék jelentéstevők munkájáról, úgyhogy most meg is adjuk nekik. Először is uh, Fion asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni az előadónak a jelentéstervezetet, és megköszönöm a kitűnő ideigi együttműködést. Először is néhány általános észrevételt szeretnék tenni. Az eredeti javaslattól idáig nagyon hosszú utat jártunk be. Sok határátkelőt látogattunk meg, egy pilót vagy kísérleti projektet hajtottunk végre, egy tanulmányt készítettünk el, és itt egy új javaslattal rendelkezünk. Az FDP programot most már nem terjesztik ki a gyakran utazó vendégekre. Ezt viszont én sajnálatosnak tartom, hiszen voltak éppen a más rendszerekkel való interoperabilitást kell megteremteni, mondjuk a vízszel, a vízuminformációs rendszerrel, ezzel lehet csökkenteni a költségeket. Másrészt ugyanakkor a bizottság, a az előadó javaslatom eltér a bizottság javaslatától, és hosszabb adatmegőrzési határidőkre tesz javaslatot többek között. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy ennek a javaslatnak a lényege a határmenedzsment és a be- és kilépők regisztrációja. Az a cél, hogy megállapítható legyen, hogy ki siké, sérti meg a tartózkodási időre vonatkozó szabályokat, ki az overstayer angolul. A bizottság a bűnözés elleni harcot ugyanilyen fontosnak tulajdonítja a javaslatában, de érdemes differenciálni. A határrendőröknek már ma is minden harmadik államból jövő állampolgárokat az adatbankban ellenőrizniük kell, és hogyha valaki gyanúsított, akkor megfelelő intézkedéseket kell fog, foganatosítani. Ugyanakkor a Makovei jelentés, melyről éppen szavaztunk, arról szól, hogy ez az EU állampolgárokra is vonatkozik majd. A bűnözés elleni fellépés nem függ egyenesen össze határátlépéssel. Ezért a tagállamok érvelése nem győz meg arról, hogy minden utazó adatához való hozzáférést kell biztosítani a igazságügyi hatóságoknak. Tegyünk különbséget a legálisan az unióba belépő harmadik állam, államok állampolgárai között, és azok között, akik az overstayerek, akik hosszabban tartózkodnak, mint engedélyezett. És tisztázzuk azt is, hogy mennyi ideig őrizzük meg az utazók adatait. Függetlenül attól, hogy hogyan néz majd ki a végleges szöveg, az intelligens határrendszer meg fogja változtatni a be- és kiutazást, mi több a beutazókhoz való viszonyunkat, percepciónkat is megváltoztatja, az észlelésünket több energiát kell majd arra fordítanunk, hogy információkat szerezzünk be, és adjunk tovább a belépésükről és a tartózkodási jogaikról. Ismerniük kell, minden beutazónak ismernie kell a rá vonatkozó szabályokat, és tisztában kell lenni azzal is, hogy milyen következményekkel jár, hogyha ezeket megsértik. Mindenre kiterjedő, hogy nem mondjam, holisztikus megközelítésre van szükség, és ezek az új szabályok oda vezethetnek, hogy a különösen kitett határátlépőknél például rosszabbodik a helyzet, például Szlovéniában nyaranta több millió utazó lép be. Éppen ezért mondanom sem kell, hogy nagy figyelmet fordítok majd erre a kérdésre, és keresem azokat a megoldásokat, amelyek egyszerűbb és működtethetőbbé teszik a rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fajon asszony. Aleháró úr az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR támogatja, és mindig is támogatta a be- és kiléptetési rendszer kialakítását. Úgy gondoljuk, hogy a belső határellenőrzés megszüntetése előtt be kellett volna már vezetni ezt a rendszer, de hát jobb később, mint soha. A be- és kiléptetési rendszerre azért van szükség, hogy egyszerűbben lépjék a, át a hiszemű határát, lépjük a határt, és megfelelő ellenőrzésnek vessük alá a harmadik államok állampolgárait. Úgy gondoljuk, hogy a rendészeti szerveknek kellő hozzáférést kell biztosítani az adatokhoz, azért, hogy az adatok hasznosak legyenek. Az adat megőrzési időszaknak is elegendőnek, elég hosszúnak és adekvátnak kell lennie. Úgy gondolom, hogy a Diaz de Mera kollega által benyújtott módosítók kiegyensúlyozottak és figyelembe veszik a szempontokat. Persze nem meg is lepett volna, hogyha Diaz de Mera úr nem ilyen módosítókat nyújt be. Nagyon örültem adnak, hogy Diaz de Mera úr erőfeszítéseket tett arra, hogy a rendelettervezetet más jogszabályokkal, többek között az Eurodakra vonatkozó szabályokkal egyeztessen. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió különböző jogszabályai eh, egyezte, illeszkedjenek egymáshoz, harmonizált módon szabályozzák a mindennapi életet. Eh, biztató az a kezdet, és örömmel tekintek a további együttműködés elébe az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm az Alde nevében Lénárd asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni az előadónak a hihetetlen munkát, amelyet nem csak a szöveggel kapcsolatban végzett, hanem az árnyék jelentéstevő ülések és a szakértőkkel való ülések megszervezésében is. Köszönjük ezt neki. A jelentes tervezet javítja a bizottság javaslatát, és világosat tesz egy harmadik államok állampolgárairól beszélünk, és az interoperabilitás nagyon fontos. Ugyanakkor itt egy-két javaslat az alapvető emberi jogokat érinti, és ezeket a kérdéseket nem oldja meg a javaslat hiszen a rendészeti szervek adatfelhasználását szabályozza ez a tervezet, és ez aránytalan, ráadásul az adatmegőrzési időszak aránytalanul hosszú, és <clears throat> hiányzik egy átfogó felügyeleti mechanizmus, illetve megfelelő jogorvoslati eljárás sem biztosít a javaslat. A 2013-as javaslatnak egy célja volt a határmenedzsment, a határigazgatás. Itt a határ beléptetés rendszerét tökéletesítette ez a javaslat, és azon gondolkozom, hogy hogy tudunk ilyen sok kérdéssel ugyanazon jog alapra hivatkozva foglalkozni, mármint a jogalkotó hogy tud ezzel foglalkozni. Mire van szükség? Egyrészt a biometrikus adatok gyűjtését optimalizálni kell és korlátozni kell, másrészt keretek közé kell szabni a rendészeti szervek adatokhoz való hozzáférését, biztosítandó, hogy az alapjogok nem sérülnek, harmadsorban pedig csökkenteni kell az adatmegőrzési időszakot. Én is örömmel folytatom az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal, és remélem, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot hozunk létre, Köszönöm szépen a zöldek nevében, Albrecht úr. Köszönöm szépen, én is köszönöm Díaz Demere úrnak um, munkáját a dosszié kapcsán. Köszönöm azt is, hogy egy kicsivel több időt uh, kínál számunkra módosítók kialakítása érdekében, Minnyien hálásak vagyunk ezért. Másodszorban. Tanyfajon és Angelika Milnár beszéltek már az adott megőrzési időszakról. Erről szeretnék én is beszélni, illetve arról az aggasztó lehetőségről, hogy a rendészeti szervek más célokból is hozzáférjenek ezen adatállományokhoz. Úgy hiszem, hogy mindkét kérdésben további alternatívákon kell gondolkoznunk, amelyek arányosabbak, és jobban megfelelnek ezen dosszié, ezen normaszöveg tervezett céljának. Máskülönben hatalmas adatbázist hozunk létre, nagyon hosszú adatmegőrzési időszakot biztosítva így, és ez végezetül éppen a rendészeti célokat sem szolgálná, ráadásul nagyon drága volna, sokkal drágább volna ez a rendszer, mint egy olyan rendszer, amelyet mi akarunk építeni. Ezért nem támogatjuk a bizottság első javaslatához képesti változtatást az adatmegőrzési időszak tekintetében, jeles, hogy meghosszabbították, azt nem értjük, hogy ez hogy történt. És amit Tanya Fajon volt, azt mondott, ezt akarom hangsúlyozni, hogy különbséget kell tenni azok között, akik normál jogalappal rendelkező módon utaznak be az Unióba, és azok között, akik valamilyen szabálytalanságot követnek el. Azt is világossá kell tennünk, hogy ez a be- és kiléptetési rendszer ugyanazon adatvédelmi irányelveket veszi figyelembe, amelyekről már az adatvédelmi csomag kapcsán részletes, eszmű, részletes vitát folytattunk le. Azt hiszem, hogy az EU rendszerekben ugyanúgy egységesíteni kell az adatvédelmi rezsimet, mint ahogy a cégeket is erre kérjük, hogy így járjanak el. Köszönöm, kérje más a szót az árnyék jelentéstevőkön kívül. Hogyha nem, akkor megadom Diaz Demera kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr. Két gondolatot szólnék, mert egyfelől ezt az udvariasság is megköveteli, Tányának azt szeretném mondani, hogy keveset tudok már hozzátenni ahhoz, amit elmondtál, hiszen te nálam is jobban tudod, nálam is jobban ismered ezt a dossziét. Éppen ezért nagy szükségem van rá, de ehhez kétség nem férhet. Szükségem van a támogatásodra, valamint az arra is, hogy megozd velem a kételjeidet, illetve segíts kiigazítani az irányt. Halla Aho kolléga is nagy tapasztalattal rendelkezik ezen jelentés témájában, ezért nagyon köszönöm mindazt, amit elmondtál. És úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogy erőfeszítést teszünk a be- és kiréptetési rendszernek más rendszerekkel való öm, szinkronizációjára. Ugye említetted az Eurodacot, de mást is megemlíthetnénk. Angélika, ő most kapcsolódott be ennek a dossziénak a kezelésébe, de neki is nagyon köszönöm a fenntartásait, amelyeket megfogalmazott, ezeket természetesen lesz még alkalmunk megvitatni. Arra utalt, hogy aránytalanság léphet fel az adatok megőrzésének ideje szempontjából, de természetesen ezt majd egy részletesebb és alaposabb vita keretében kell megvitatnunk. Angélikát aggasztja, és egyébként engem is, az, hogy a rendvédelmi szervek megfelelő hozzáférést kaphassanak a rendszerben rejlő adatokhoz, de a, ha figyelembe veszük az eredeti javaslatot, itt ez most már nem egy másodlagos kérdés, hanem ez egy olyan kérdés, amelyet a jogalkotási javaslat egyéb pontjaival egyenértékűnek nevezhetünk. Ami pedig az adatvédelmet, a személyes adatok védelmét illeti, Ján mindig is síkra szállt ezen adatok védelméért, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon hasznos lesz a közreműködésed. És nagyon örülök annak, hogy megjegyezted, hogy ez a jogalkotási csomag tiszteletben tartja az adatvédelmet. Ennek nagyon örülök, mert ebből is látható, hogy a megfelelő irányba haladunk. Ennyi lenne részemről, ez pedig csak egy hosszú útnak a kezdete, remélem, hogy gyümölcsöző lesz ez a munka. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az árnyék jelentéstevők együttműködését. Thank you, Mr. Diaz I was going to say we were... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jó kézben van a dosszié. Áldott kezekben van ez a dosszié, áldott állapotban jó úton halad, nem is tudom, hogyan ragozzam ezt már tovább. Annyit szeretnék még elmondani, hogy január 12-e tehát a módosítók benyújtásának határidei, hiszen biztosan sok módosítót nyújtanak be, köszönjük az időt ehhez. Jó úton halad ez, köszönjük a munkát mindenkinek. So colleagues again, um, we go to Mr. Diaz de Mera. Most pedig megadom Diaz Demere úrnak, hogy a háromoldalú tárgya, a szót, hogy a háromoldalú tárgyalások helyzetéről tájékoztasson bennünket. A harmadik államok állampolgárai tekintetében, akik eh, vízummal akarnak belépni a külső határokon, illetve a felügyel, felfüggesztési mechanizmus áttekintéséről. November 29-én kedden, majd tegnap december 7-én két-három oldalú tárgyalásra került sor. Megadom azonnal Díaz nem erre úrnak a szót, hogy tájékoztasson bennünket, tessék. Milyen muchas Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban elégedett vagyok, és nagy örömmel tájékoztathatom a kollégákat arról, hogy a legutóbbi egyeztetés tegnap sikeres volt. Amit elsőként szeretnék megjegyezni, szeretnék köszönetet mondani a különböző képviselőcsoportoknak itt a parlamentben, és mindenkire utalok, de különös tekintettel Birgit Zippelnek szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő és a frakciója komoly fenntartásokat fogalmazott meg ezen anyaggal kapcsolatban. Azt kell mondjam, hogy a, az Európa pártisága felülkerekedett, és éppen ezért komoly engedményeket tett, amelyeket én nagyon nagyra értékelek, és hálás vagyok érte neki, és a szociáldemokrata frakciónak is. Ugyanakkor meg kell jegyeznem a liberálisokkal kapcsolatban ugyanezt, és az ECR-re vonatkozóan is, és szeretném jelezni tiszteletemet két olyan frakció iránt, amely nem fog támogatni bennünket, de aktívan részt vett ebben a folyamatban, a zöldekre gondolok, és a GUE-ra. Mindenkinek köszönöm a támogatását, mert eh, így sikerült a holtponttól elmozdítanunk ezt az anyagot. Rendkívül bonyolult volt ez a téma, rendkívül bonyolult, ugyanis eh, a megoldás most eh, Grúzia és Ukrajna számára vízumentességet jelent, és az, hogy sikerült újra lendítenünk egyet ezen a jelentésen. Egy egyértelmű reményt közvetít ezen népek, illetve országok felé. Éppen ezért köszönöm mindenkinek a munkáját, a titkárságnak is, valamint az asszisztenseinknek és azoknak, akik az én frakciómból, illetve más frakciókból részt vettek ebben a folyamatban, és nagyon jelentős munkát végeztek. Az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, hogy sikerül-e megoldanunk ezt. Éjfélig még nem lehetett tudni, hogy mi lesz majd a francia főváros fenntartása miatt, de hála Istennek a Párizsból áldásukat adták, és ennek köszönhetően sikerült végül rendíteni ezen az anyagon. Azt hiszem, hogy ez volt az, ami rendített ezen a szülésen. Nehéz szülés volt, császármetszéssel, de végül sikerült. Köszönöm. Köszönjük Diaz Demeira úrnak. Nagyon elegáns beszámolót hallhattunk. Az egyik legkényesebb dosszié volt ez, még egyszer köszönöm a kemény munkát, amit elvégzett ez ügyben, és minden kollégának a libe megszokott stílusában építő jelleggel segítették a dosszi lezárását, ezt a úgynevezett nehéz szülést. A szavazás Köszönöm önnek és a kollégáknak, hogy <clears throat> segítették ezt a munkát. A szavazólista készül majd az ügyben. A szlovák elnökség képviselteti magát, és ha igen, szeretne hozzászólni ehhez. Köszönöm, elnök úr. Először is. Valóban egyetetek én is önnel. Roppant kényes téma volt ez, amit a soros elnökség a tanács részéről nagyon fontos prioritásként kezelt, akár csak önök itt az Európai Parlamentben. Nagyon jó válasz. Jó, hogy eh, Diaz de Meira úrra esett az önök választása. Kiváló szakember kezébe került ez a nehézkényes dosszié az árnyék előadók munkáját is köszönöm még egyszer, akik nélkül nem értett volna részre ez a siker. Az egész folyamat során eh, nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Rengeteg dolgot elmondhatnék erről, de azt hiszem, hogy részletekben nem megyek tovább, inkább csak ennyit mondok el. Jó ezt hallani a soros elnékségtől. Valóban ez egy klasszikus, nehéz dosszé volt. Jó azt hallani a tanástól, hogy tényleg ilyen mm, jó együttműködés lehetett közöttünk. Diazemeire úrhoz fordulok, még egyszer szeretné lezárni az eszmecserét. Lezárásképpen, elnök úr, én is szeretném hangsúlyozni azt a munkát, amelyet nagyon profi módon végzett a szlovák elnökség. Nehéz volt a tárgyalás, nagyon kemény volt, de megértőek voltak, és professzionálisan nyúltak ehhez a dossziéhoz. Szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani, mert a bizottság képes volt saját hatáskörén belül mozogni, ugyanakkor komoly engedményeket is tett, amelyek mindenképpen az intézményközi együttműködés javát szolgálták, ezért köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak is. Köszönjük Diaz de Meira úrnak. Az elnök ki székből is csak egyetérteni tudok az elmondottakkal. Köszönjük kollégák! Hatos napirendi ponttal folytatjuk az alapvető, alapjogi ügynökség témája ez. A szakbizottságunk kérte azt, hogy az alapjogi ügy, ügynökség a közös európai menekültjogi rendszer témájában készítsen, egy, készítsen jelentéseket. Először is az Olaszországban és Görögországban feladott hotspotok eh, tekintetében az alapvető jogok tiszteletben tartása, a másik pedig, hogy az Európai Bizottság Dublin 4-es rendelet tervezete milyen hatással lehet eh, a kiskorúakra. Nespor urat hallgatjuk meg elsőként, aki a hotspotok témájában fog beszámot tartani, aztán pedig Molnár urat, aki a Dublini eh, reformjavaslattal kapcsolatban mondja el a véleményi természetesen a kollégáknak is meg fogom adni a szót ezen témákban. Colleagues, we're just setting up a slide presentation with Mr. Nespor. Nespor úr eh, prezentációja, amíg betöltődik, addig várunk. Just pausing while we set up the slides. And this is on the hotspots. Okay, colleagues, the slide uh, presentation is ready. Készen áll az előadás, a diavetítés. Úgyhogy lássuk most, illetve halljuk Nelszabor urat, aki a hotspotokról fog beszélni. Parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghívtak ide, és bemutathatom a Libének az alapjogi ügynöksége Európai Parlament által kért legújabb véleményét, amely a hotspotokban vizsgálja meg Olaszországban és Görögországban az alapjogok érvényesülését. Molnár Tamás folytatja majd aki pedig a Dublini rendelet eh, tervezett módosításáról a gyermekek eh, tekintetében fog beszélni. Nem akarok arról beszélni, mi a hotspot, hogyan működnek, ezt nagyon jól tudják, sőt örömömre szolgál, hogy Lesbosban találkozhattam júniusban némelyükkel, amikor a parlamenti küldöttség meglátogatta a leszboszi hotspotot. Pontosan tudom, hogy tisztában vannak vele, mi a hotspot, milyen rendszer szerint működik. Néhány szót szeretnék szólni a véleményünk mögött kialakuló filozófiáról. A hotspot megközelítés célja az, hogy koordinált választ adjunk az Olaszország és Görögország irányába áramló menekültáradatra két módon. Egyrészt különböző eljárásokra koncentrálunk egy helyszínen, egy lokációban, azaz tehát a menedékkérőket eh, itt regisztráljuk eh, és fogadjuk be, és ilyen módon a megfelelő eljárások irányába kanalizáljuk őket, tereljük őket, vagy a menedék eh, eljárás, vagy pedig a visszafordítási eljárás irányába. A hotspotok ugyanakkor koordinált választ kell, hogy adjanak erre a jelenségre. És valóban az EU jelenléte idáig példátlan a hotspotokban az EASO, Frontex és részint a Eurojust és a Europol is jelen van. És a véleményünk erre is kitekint. Ki elmondjuk, hogy ezek a ügynökségek támogató szerepet játszanak a nemzeti hatóságok segítésében, támogatásában. Másrészt ugyanakkor az menedékére, a menekültügyi kérelem elbírálásában, illetve a visszafordításról és a kitoloncolásról szóló határozat meghozatalában egységes fellépést biztosítanak, tehát az EU ügynökségei és a tagállamok szorosan együttműködnek. Ha vannak is hiányosságok az alapjogok érvényesülésében, ezek nem függenek közvetlenül össze az EU jelenlétével, de ugyanakkor az EU fellépésének legitimitását befolyásolja. 2016. április és szeptember között az alapjog ügynökség, a FRA ezeken a hotspotokon jelen volt, hogy megvizsgálja nemzeti hatóságok és az EU hatóságainak fellépését, az alapjogok érvényesülését, és um, az így begyűjtött információ alapján alakítottuk ki a jelentésünket. Egy utolsó észrevételem van. Anyagunk természetesen az olasz és Görögország közötti helyzet különbségét is figyelembe veszi, egyrészt a migrációs nyomás tekintetében, mutatkoznak különbségek, másrészt pedig a hotspotok is másként működnek. Például az EU-Törökország 2016 márciusi megállapodás befolyásolja a görögországi hotspotok helyzetét, és um, ilyen módon um, um, sokkal kisebb a migrációs nyomás Görögországban. A menedékkérők uh, ilyen módon azonnal a rendszerbe kerülnek a görög hotspotokban, Oroszországban ez nem így van. Tanulási folyamat ez a hotspotokban. Voltak éppen tehát a hotspotok útjára indítása során már fontos lépéseket tettünk, azóta azonban sokat tanultunk, javul már mi tanultak, a hotspotok üzemeltetői, de továbbra is még komoly hiányosságok mutatkoznak az alapjogok érvényesülése tekintetében, és előadásomban ezen hiányosságokról szeretnék beszélni. Az első kérdés a nemzetközi védelemhez való hozzáférés kérdése hiszen a menedékkérők rendszerbe hozatal a hotspotok fő értelmes célja, és a legtöbb megérkező, a Görögországba és Olaszországba érkező menedékkérő valóban, valóban menedéket kér. Őket kell tehát a menedékügyi eljárás irányába terelni, és ez a, pozit, a hotspotok pozitív szerepét domborítja ki, hogy az egész jól működik. Görögországban ugyanakkor is ez az egyik fő probléma, melyet megjelenítünk véleményünkben, hogy a hotspotok szűk keresztmetszetté váltak a nemzetközi védelemhez való hozzáférésben. Egyrészt azért, mert késedelmes az eljárás. Már a regisztrációban is késedelem mutatkozott, ez, a, mármint a regisztráció javult, többek között az EASO munkájának köszönhetően, Egyszerűen a különböző nemzetiségű emberek prioritázációja okozott problémát. Először a Szíriából jövő menekültekről döntettek, hogy visszafordítják őket Törökországba, vagy pedig elindítják a menedékügyi eljárást, és utána pedig azok a állampolgárok következtek, a, mondjuk a pakisztániak, amely országokból a menedéket csak kevés embernek adták meg. Ilyen módon pedig volt olyan, hogy akár hat hónapig kellett várakoznia egy menedékkérőnek, illetve egy menekültnek arra, hogy a menekült ügyi eljárást lefolytassák. Ez oda vezetett, hogy nagyon túl, nagyon nagy a tömeg a görögországi hotspotokban, sérülnek a gyermekek jogai, főleg a kiskorú, kísérő nélküli kiskorúak tanuláshoz való jogai és a családegyesítés is megakadt, hiszen azok az emberek, akiknek a menedékkérelmét nem regisztrálták és nem dolgozták fel, persze nem tudják egyesíteni családjukat sem. És a legutolsó, de talán a legsúlyosabb felvetésünk éppen az, hogy mindez egy-két ország állampolgárai körében nagy elégedetlenséghez vezetett, és akár erőszak kitöréséhez is vezethetett. Tehát az ügynökségünk véleményének egyik fő meglátása az, hogy a hotspotoknak előre kell lépni, és meg kell akadályozni, hogy ilyen szűk keresztmetszetté A Következő fólia. Lássuk a gyermekek helyzetét a hotspotokban. Egy egész fejezet foglalkozik véleményünkben ezzel a kérdéssel, néhány statisztikai adat. 2016-ban a Görögországba érkezők 37%-a volt gyerek. Ide tartoznak a családjukkal jövő gyermekek, illetve a kísérő nélkül érkező kiskorúak. A gyermekek és a kiskorúak helyzete általánosan probléma a hotspotokban. De különösen égető a helyzet az UA cég tekintetében, tehát a kísérő nélküli kiskorúak tekintetében. Becslések szerint csupán 2016-ban 19 ezer ilyen UAC érkezett Olaszországba. Még egyszer mondjuk kísérő nélküli kiskorú a nemzeti jogszabályok alapján az erre a célra létrehozott helyekre, intézményekbe kell az ilyen kísérő nélküli gyermekeket elvinni. De ez nem történik meg egyszerűen azért, mert ezen speciális intézmények, befogadó intézmények kapacitása kimerült, Görögországban a gyermekek, kísérő nélküli gyermekek, mint egy fele kerül ilyen speciális intézménybe, befogadó intézménybe, a másik fele pedig a hotspotokba re- reked. Ebből további problémák, kihívások erednek, hiszen amíg a hotspotban vannak a gyermekek, legalábbis átmeneti felügyeleti jogra tarthatnának jogot, ezen felügyelő vagy kísérőjük valamilyen köztisztviselő kell, hogy legyen például, vagy bíró Görögországban, vagy rendőrségi rendőr, vagy ifjúsági bíró, vagy gyámhatósági ember. De hát azért azt kell, hogy mondjuk, hogy a rendőrök nem kiképzett gyámhatósági emberek, nem értenek a gyermekek ügyéhez, ráadásul hatalmas teher is, terhet is ró rájuk, vagy pedig a polgármester, aki gyámként működik, például egy városban, Olaszországban 200 gyermek gyámjaként működik, elképzelhető, hogy ez teljesen ellehetetleníti a munkát, és ez gyermekek jogai módon sérül. A gyerm kísérő nélküli fiatalkorúk védelme nagyon fontos a hotspotokban, megakadályozandó így, hogy ne sérüljenek a jogaik, el kell őket különíteni a felnőttektől, meg kell akadályozni, hogy ne vesszenek el a rendszerből, ne vándoroljanak, barangoljanak el, és egész egyszerűen kapacitások nem kielégítőek, az történik gyakran, hogy a gyermekeket a hotspot egy külön részében tartják, és nem engedik őket ki. A feltételek ezen hotspot részekben nem megfelelőek, a befogadási feltételek nem megnyugtatóak, nem rendelkeznek oktatással, képzéssel és egy sor hotspotban bizony biztonsági kérdések is felmerülnek. Hallottunk minnyáján a riasztó hírekről, hogy például szexuálisan kizsákmányolják, megerőszakolják ezeket a fiatal kurókat. Egy szóval, ez egy igazi probléma. Történtek tehát pozitív változások, is a nemzeti hatóságok további, minden olasz, mind a görög hatóságok további pozitív változásokat próbálnak bevezetni, mi több az átmeneti felügyelői rendszert próbálják új törvényekkel átalakítani, de ez egy hosszú távú folyamat, miközben pedig áramlanak a kísérő nélküli fiatalok mindkét országba, azonnal intézkedésre van szükség. Utolsó szlájdot kérem. A harmadik kérdés amelyről beszélni szeretnénk. Hát van itt egy csomó kérdés. Itt a gender érzékenységről van szó. Mire is gondolunk ezzel a címmel? Vannak ugye gyermekek a hotspotokban, de persze vannak nők is a hotspotokban. A hotspotokban nem csak fiatal, életerős férfiak vannak, ahogy ez gyakran a médiumok bemutatják, hát sokkal összetettebb a hotspotok lakossága, és épp úgy, mint a gyermekek, a nők is nagyobb veszélynek vannak kitéve a hotspotokban. Előfordulnak bizony erőszakos események, különösen sérülékeny csoport a nők csoportja, ezek közül például a várandós nők, vagy a traumatizált nők csoportja még sérülékenyebb, és azt is tudjuk, hogy sokan emberkereskedelem áldozatai az IOM adatai alapján tudjuk, hogy az Európában csempészet nők legnagyobb részét szexuálisan zsákmányolják ki. A nők védelmére biztosított lehetőségek korlátozottak a hotspotokban, és nem mindig tudnak védelemért fordulni. Mi lehet a megoldás? Néha nagyon egyszerű a megoldás. Egyrészt a női munkavállalók arányát kellene növelni a hotspotokban, magától értetődő jog, hogy a menedék kérelem ügyi megben való meghallgatás egy nő esetében egy nő végezze, lehet, hogy bizonyos kérdésekben könnyebben megnyílik a menedékkérő, hogyha egy női munkatárs hallgatja meg, de ugyanakkor ez egy az ember méltóságára vonatkozó kérdés is, hogy ne férfiak végezzék ezt a mm, ellenőrző vagy regisztrációs munkát nők esetében. Vagy például az éjszakai őrizet biztosítása, hogy legyen egy éjszaka is jelenlévő őrség a hotspotokban, vagy biztosítsuk, hogy a hotspotban ez kézenfekvőnek tűnik, de nem mindig mindenhol valósítják meg, külön legyen férfi, meg női, WC, mosdó, gyakran ezek egymás mellett vannak, vagy mindkét férfiak és nők is használják attól függően, melyik szabad, melyik nem. Egy szóval például egyes hotspotokban a nők éjszaka nem merészkednek be a mosdóban. Ezeket a kérdéseket egyszerű megoldani, csak szándék kell hozzám. Nem kell lehet sok erőfeszítés. Egy-két javaslatunk, amelyet véleményünkben megfogalmazunk, nagyon egyszerűen végrehajtható, hogyha nemzeti hatóságok figyelnek ránk. Következtetéseim a hotspotok a jövőben az újonnan érkezett menedékkérők kezelésének modelljeként működhetnek, de jelenleg még nagy hiányosságok mutatkoznak. Ezeket sürgősen kezelni kell, célirányos jogalkotói lépésekkel és a hotspotokat működtető igazgatási lépésekkel. Az EU felelőssége, hogy a hotspotok hogyan működnek, és a mi felelősségünk az is, hogy a prioritásokat megfelelően fogalmazzuk meg. Az EU kötelezettsége ugyanakkor az is, hogy támogassa a tagállamokat, biztosítva így, hogy az EU ügynökségek úgy működjenek a hotspotokban is, hogy az alapjogok ne sérüljenek. Ennyit akartam mondani, azt hiszem, hogy betartottam az idő, korlátot, határt, és persze örömmel válaszolom meg bármely kérdésüket. Thank you very much. Uh, you haven't, you've taken... Köszönjük szépen. Konkrétan ezt a véleményt uh, konkrétan kértük. Téma szerint köszönöm azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak, vették a fáradtságot, hogy uh, meghallgassák azt a véleményt, amit mi kértünk. Többen kértek szót, ezért a jelentkezés sorrendjében adom meg a szót. Alejandro úr, aztán Wikström asszony, és így tovább. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm önnek is ezt a beszámolót. Ami a kiskorokat illeti a hotspotokon, a 18 év, akik azt tettek magukról, hogy 18 év alattiak, róluk beszélünk, valahogy ellenőrizzük a hotspotokon, hogy valóban hány évesek, hogyan különböztetik meg a valódi gyerekeket az, azoktól, akik azt állítják maguktól, hogy 17 évesek, tehát kiskorúak. 37 százalékról beszélt 2016-ban Görögországban ez azt jelenti, hogy a Görögországba érkezők 37%-a 18 év alatti, vagy valóban gyerek? Egyszerű. Köszönjük, Wikström asszony. Thank you very much, and thanks for your present. Köszönöm szépen én is ezt a beszámolót. Mindig érdekes elolvasni ezeket a tanulmányokat, mert valóban lényegre török ezek. Alapvetően az egész európai menekültügyi rendszer átalakításán dolgozunk. Számítunk arra, hogy most valóban sikerül ez. Legutóbb ez nem sikerült egész addig, amíg országról országra Dublint fel nem függesztették, és ki nem alakult a jelenlegi helyzet. A gyerekek kérdésére visszatérve, egy pár néppal ezelőtt itt a parlamentben civil szervezetekkel egyeztettünk, olasz és görög civil szervezetekkel, illetve az ott aktív civil szervezetekkel, és ők is elmutattak, hogy ez így nem megy tovább, mert eltűnnek gyerekek. Tudjuk, hogy tavaly, csak tavaly tízezer kiskorú tűnt el a radarról, úgymond, tehát nem tudjuk, hogy hova tűntek. Hogyha valóban olyan a helyzet, ahogy azt a civil szervezetek állítják, hogy ok nélkül tartanak hónapokig fogva vagy felügyelet alatt kiskorúakat. Senki sem veszi figyelembe azt, hogy a kiskorúak és a gyerekek mennyire kiszolgáltatottak, főként a kísérő nélküli gyerekek. Nagyon nehéz elképzelni, hogy miért is maradnának ilyen körmények között. Nyilván minden tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy minél hamarabb elmeneküljenek eh, innen. Tehát nem a mindennapi körülményeket kellene javítani leginkább? Annak érdekében, hogy eh, ne menjenek eh, irreguláris, tehát szabálytalan módon egy másik tagállamba. Ami pedig a befogadó állomásokat illeti, hát azt hiszem, hogy elengedhetetlen, hogy javuljanak a körülmények. Kérdésem tehát, mi az önök tapasztalata? Teljesen magukra hagyják a gyerekeket, hogy vannak esetleg ö, olyanok, akiknek a gondjára bízzák őket. a szabálytalan migráns státusz kapcsán hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy valóban fel tudunk nőni a feladathoz, ahogy az Európai Bíróság is rámutatott. Mi a legjobb javaslata arra, hogy most ne roncsuk el, mint legutóbb. Vannak-e má, nyilván más ilyen veszélytetett csoportok is, de most elsősorban a kiskorúakra koncentráltam. Köszönöm, Loristen asszony következik. Köszönöm szépen. Hihetetlennek tűnik az, hogy hónapról hónapra beszélünk erről. Emberiség elleni büntet, ez nem más, ami a gyerekekkel történik. Ez az emberiség ellen elkövetett büntet sürgős ez ez most akkor egy nap, egy hét, egy hónap, egy év, tíz év alatt kell megoldani. Ki a felelős ezekért, ezekért az emberiség ellen elkövetett büntettekért. Kit kellene bíróság állítani? Olasz, görög probléma ez? A gyerekvédelmi rendszer nem egy nemzeti rendszer, ez univerzális rendszer. A szlovák elnökséghez is fordulok itt, megragadva az alkalmat, hogy itt vannak. A pozsonyi kezdeményezés és a rugalmasság és így tovább a tanácsban beszéltek arról, hogy ez mennyire sürgős valóban ez a helyzet, illetve hogy mi lehet a megoldás. Ki tud erre megoldással szolgálni? Az Európai Parlament nem tudja magára vállalni a gyerekvédelem kérdését. Ez a legjobb bizonyíték arra, hogy a Dublin Görögország és Olaszországra toljuk a felelősséget, teljes felelősséget, ez egész egyszerűen nem megy így. A görög rendőr felelős gyerekek tízezreinek a sorsáért. Ez, ez elképzelhetetlen. Mit tesznek önök? Van-e bármiféle elképzelésük arra, hogy mi lehet az ideális megoldás ez ügyben? Köszönöm. Uh, Köszönjük Lauriston asszonynak. Nyilván sokan érzik, osztják az ön aggodalmát. Én magam is feltennék egy kérdést ezzel kapcsolatban. Wikström asszony által elmondottakra reagálva. A Reuters Newsnight beszámolóját talán önök is látták, az, kapcsán, hogy menekültek, migránsok egyre nagyobb számban állítólag, bár nem alaptalanul áldozatául esnek az erőszaknak a hotspotok felé menet, és a hotspotokon is zsarolásnak és agressziónak vagyunk, vannak kitéve. Ez nagyon aggasztó helyzet. Terrorizálják a menekülteket, amit a Loristen asszony által említett helyzet csak súlyos súlyosbít. Van arra vonatkozó bizonyíték, hogy valóban ez a helyzet és romlik a helyzet. A Reuters beszámolóból kiderült, hogy embereket gyilkolnak meg. Hát nem akarok itt félelmeket kelteni, és érzelmeket felkorbácsolni, de hát ezt láttuk a Reuters beszámolóban. Az Európolt is említette a beszámolójában, a mi szakbizottságunknak van soft hatalma. Az Európol felhívhatja nemzeti szervek figyelmét ilyen visszalésekre. A nemzeti szintű fellépés terén lát hiányosságokat, vagy, vagy gyengeséget ez ügyben? Szipel asszony is szót kért. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy későn futottam be. Említették az elért előrelépéseket Olaszországban és Görögországban, de említette azt is, hogy vannak még hiányosságok, és különböző okokból láthatunk még ilyen hiányosságokat. Ezen okok pedig azt hiszem, hogy nem csak Olaszországban és Görögországban jelentkeznek. Az alapvető jogokról beszélünk, főleg a hotspotokban, olyan országokban, ahová első állomásként érkeznek a kiskorúak és más sérülékeny csoportok. Mi a véleményük, ha most elkezdjük visszaküldeni azon menekülteket, akik Németországba, Franciaországba vagy az Egyesült Királyságba érkeztek, de akik természetesen Görögországban léptek be az Unióba? milyen hatása lehet most annak, hogyha mindenki elkezdi visszaküldeni a menekülteket Görögországba? A véleménye szerint hogyan javítható a helyzet, hogyan javíthat ez, vagy ronthat, főleg a gyermekek helyzetén? Ez nyilván kapcsolódik a második prezentációhoz is. Tisztelt kollégák, van időnk, mert nagyon gyorsan lebonyolítottuk a szavazást. Úgyhogy most ismét megadom a szót Wikström asszonynak egy további kérdésért. Köszönöm, elnök úr, hogy ilyen nagy vonalú hiszen egy kérdést már feltettem, de aztán eszembe jutott még valami, elnök. Néha van időnk. Tudják, hogy mi történt ma. Korán kezdtük el a szavazást, és hatékony volt a többi kolléga a, más, a többi napi rendi pontnál. Nem akarok mindenkit dicsérni, de most ennek köszönhetően van bőven időnk. Köszönöm szépen. Valami eszembe jutott még, az, hogy ott van ugye a 2011-ben elfogadott áldozatok jogaira vonatkozó irányelv, ezt most már minden tagállam átültette a joggyakorlatba, belért Olaszországot és Görögországot is. Tudjuk, hogy ez tartalmaz konkrét rendelkezéseket a sajátos szükséglettel bíró csoportok esetében, például nők és gyermekek, és a hotspoton található csoportok ebbe a kategóriába esnek. Megvizsgálták-e az, hogy tulajdonképpen a hotspotokon hogyan érvényesül ez az irányelv? Ez egy nehéz kérdés, de beszélnünk kell róla, hiszen elfogadtuk, és Olaszországban, valamint Görögországban is alkalmazni kell. Köszönöm szépen a konkrét kérdéseket. Tudom, hogy nem tud mindenre választ adni, hiszen ehhez nincs felhatalmazása, de kérem, hogy a véleményét azért ossza meg velünk. Köszönöm szépen az egyébként kitűnő kérdéseket. Azt hiszem ebből is látszik, hogy azok vannak itt ezen az ülésen, akik, akiket tényleg nagyon foglalkoztat ez a kérdéskör, ezért nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre már amennyire tudok ezekre válaszolni, úgyhogy megpróbálom sorrendbe venni őket. Először is Hala Aho képviselő kérdésére térnék ki. Úgy gondolom, hogy ez nagyon lényegre törő kérdés, de talán nem úgy, mint ahogyan az első látásra tűnik, mert valóban nagyon sok gyermek érkezik, főleg Görögországba, azért mert komoly mozgás korlátozással néznek szembe a szigeteken, de nem feltétlenül gyermekként gyermeknek vallják magukat, hiszen tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi helyzetben, ha valaki, egy, valaki gyermek, az inkább korlátozza a jogait, mint hogy kedvezne neki. Tehát, hogyha egy 17 éves kísérő nélküli fiatalember, aki még mindig gyermeknek minősül, a nemzetközi európai jog értelmében. Tudja az illető, hogy sokkal jobb helyzetbe kerül, ha 18 évesnek vallja magát. 37% a becslések szerint az UNHCR adatai alapján azon személyek aránya, akik, akikkel közvetlenül partraszállás után találkoznak. Nyilván megpróbálják értékelni az illető életkorát, és ha valaki gyermeknek vallja magát, de, vagy nem vallja gyermeknek magát, de a hatóságoknak megvan az alapjuk arra, hogy ezt ne higgyék el, megvizsgálják az életkorát, 37% az arányuk, de említettem, hogy ez egy nagyon jogos kérdés. Ami Wikström asszony kérdését illeti, a gyermekekkel kapcsolatban. Tulajdonképpen az összes feltett kérdés a gyermekekre vonatkozik, ebből látszik, hogy önök is látják a helyzet súlyosságát, és egyébként köszönjük a, azt, hogy támogatják az ügynökség munkáját a e tekintetben. Az eltűnt gyermekekkel kapcsolatban nem olyan régen volt lehetőségem arra, hogy az Europollal beszéljek ezzel a témáról, és ők azt jelezték, hogy tízezerre tehető a konzervatív becslések alapján az arányuk, de valószínűleg többen vannak. Ön is említette, hogy mindenféle ok nélkül tartják fogva a gyermekeket, senki sem veszi figyelembe azt, hogy milyen sérülékeny helyzetben vannak. A hatóságok sajnos azt gondolják, hogy jó okból tartják őket őrizetben, vagy és úgy gondolják, hogy a saját védelmük érdekében teszik ezt, tehát ez nem feltétlenül az egyéni hotspotok igazgatásával függ össze, hanem azzal, hogy milyen nemzeti kapacitással rendelkeznek a hatóságok arra, hogy máshová helyezzék át a fiatalokat, a gyermekeket védelmi célú őrizetet rendelnek el. Ez egy olyan kockázat, amelyet ők felvállalnak, hiszen ha nem foganatosítanak ilyen intézkedéseket, felmerülhet annak a kockázata, hogy eltűnnek a gyermekek. Így azonban a szabadságuktól fosztják meg őket, tehát ez egy olyan helyzet, ez egy olyan mérlegelés, amelyre ideális körülmények között nem kellene, hogy sor kerüljön. Ön is említette, hogy sokan megpróbálnak elmenekülni, azért mert nem kívánnak szembesülni egy ilyen helyzettel. Nem csak Görögországban, hanem Orosz, Olaszországban, de más országokba is menekülnek, ez pedig nem olyas valami, amelyet, amit így kellene megoldanunk de természetesen ön is említette, hogy itt nagymértékben mérvadóak a befogadás standardjai, ezek gyakran nem megfelelőek ahhoz, hogy biztosítani lehessen a gyermekek jólétét, és természetesen nem hónapokon keresztül, amit önök is többen szóvá tettek. Tehát a befogadás körülményeit, standardjait javítani kell, ezeket a standardokat növelni kell, ez természetesen egy azon lépések közül, amelyeket meg kell tenni. És ide tartozik az is, hogy kellő személyzetre van szükség, aki a, amely a gyermekek védelmét szolgálná, és ez sem adott a hotspotokon. A hotspotokon kívül pedig, tehát nemzeti szinten az EU is támogatást nyújt. Egyfelől biztosítani kell, hogy a gyermekek a szükséges időnél tovább nem tartózkodnak a hotspoton, főleg a kísérő nélküli fiatalok ebből a szempontból prioritást élveznek. Nekik biztosítani kell a hotspotról való távozás lehetőségét, és biztosítani kell azt is, hogy a jelenlegi nem hatékony rendszerek, amely keretében megfelelő létesítményekbe próbálják áthelyezni a, a gyermekeket a hotspotokon kívül, Ezeket meg kell erősíteni, támogatásra van szükség, a kapacitást növelni kell, és természetesen, amit mindig hozzá kell tennünk, ezt nem szabad úgy megtenni, hogy aztán rosszabbodjon a, az ellátás színvonala. Tehát a kapacitást növelni kell, de nem szabad, hogy ez a jólétük és a gyermekek érdekének kárára történjen. Említette, hogy a gyermekek jogai egyetemesek valóban, azt is említette, hogy bizonyos értelemben mérlegelni kell, hogy mennyire sürgős a válaszadás. Ha azt mondjuk, hogy minél hamarabb, hát talán ez lenne a megfelelő válasz. Vannak kérdések, amelyek égetőbbek, vannak olyanok, amelyekkel foglalkozni kell, és lehet ott a hotspotokon, de vannak más eh, problémák, amelyeket nem lehet ott megoldani az egyéni hotspotok szintjén vagy nemzeti szinten kell bizonyos problémákat megoldani, és az Európai Unió is itt támogatást nyújt. Ideális megoldás nem létezik, de ami a gyermekek jogait illeti, természetesen ez mindenképpen prioritást kell élvezzen, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon fiatalok, nagyon kiskorú gyermekek háború elől menekültek, kikerültek az oktatási rendszerből, a családjukból is kiragadták őket, éveken keresztül ilyen helyzetben vannak, és azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt állítom, hogy Európa nem így szeretné, ha jövőben megemlékeznének róla, nem ilyen bánásmódot szeretnénk a háború elől menekülőknek nyújtani. Éppen ezért az összes érintett szereplőt felszólítjuk arra, hogy tegyenek többet, és ezt jobban tegyék. Nagyon sok pozitív lépés történt már, de ennél többre van szükség. Ami pedig az áldozatok sértetek jogaira vonatkozó irányelvet illeti, és áttérnék aztán Zipel asszony kérdésére is, tudják, hogy az ügynökség elég sokat foglalkozott ezzel az irányelvvel, megvizsgáltuk azt, hogy az irányelv gyakorlati kivitelezése az elmúlt években hogyan zajlott, de természetesen ezt a hotspotok kontextusában nagyon nehéz megítélni. És őszintén szólva, ez egy olyan szakasz, amelybe az eljárások többség egyáltalán el sem jut. Vagy azért, mert nem kapunk jelentést a különböző erőszakos cselekményekről, nem kapunk ilyen tájékoztatást, vagy vannak olyan égető kérdések, amelyekkel azt követően tudunk csak foglalkozni, miután az érintett személyek már elhagyták a hotspotot, mert ez nem prioritás. Bizonyos értelemben az áldozatok megsegítése prioritás, de itt főleg civil szervezetek, önkéntesek munkájáról van szó, és jelenleg annak ellenére, hogy a nemzeti szervek és az EU szerve is komoly erőfeszítéseket tesznek, ez olyas valami, ami egész egyszerűen nem első helyen áll a prioritások között. Most pedig áttérnék az embercsempészetre és az, általuk, az embercsempészek által elkövetett erőszakra. Tisztában vagyunk azzal, hogy erre sor kerül, az ilyen jelentéseket nem vizsgáltuk meg még részletesen, ugyanis ehhez többre van szükség, mint egy kisebb, lélek, kisebb lélegzetvitelű jogi elemzésre. Tisztában vagyunk azzal, hogy az embercsempészet elleni küzdelem egy olyan prioritás kell legyen, amelyet össze kell kapcsolnunk a migrációs problémakör egyéb kérdéseivel, ami pedig a hotspotokon, meg hotspotokról kapott bizonyítékokat, vallomásokat illeti. Azt hiszem, hogy a Europol jobban tudna választ adni erre a kérdésre. A Europol tudomásom szerint együttműködésre serkenti a tagállamokat, de ez az együttműködés messze meleg attól függ, hogy a nemzeti hatóságok mennyiben tudnak gyors választ adni, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy olyan személyek, akik sérülékenyek, és akikre éppen ezért felfigyeltek a hotspotokon, eltűntek onnan. Voltak például nigériai személyek, akik szexuális kizsákmányolásnak voltak kitéve, de természetesen más hasonló helyzetek is felmerültek, ugyanakkor konkrét bizonyítékaink eddig erre vonatkozóan nincsenek. Most pedig Zippel asszony kérdését venném elő. Ez részben már kollégám prezentációjához kötődik a Dublini rendszerről. Ugyanakkor azt azért elmondhatom, hogy a legtöbb tagállam a Dublini rendszer értelmében a migránsok Görögországba való visszaküldését még mindig úgy tekintik, hogy ezt el kellene kerülni, és reméljük, hogy amíg a görögországi helyzet megváltozik, és ameddig nem csökken a Görögországra nehezedő teher, remélhetőleg ez nem válik általános gyakorlattá. Én persze csak az alapvető jogok ügynökségének szemszögéből tudok beszélni, de ön is nyilván tájékozott a tekintetben. Thank you very much. Thank you very much. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel még a jövőben is foglalkozunk. Windberg asszony kéri a szót, és meg is kapja, hiszen van még időnk. Ez az utolsó kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Ten. Ja, jag förstår. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Értem én, hogy nagyon sok hiányosság mutatkozik a hotspotokban. Voltak éppen az, hogy bevezették a határ ellenőrzést, egy pánikreakció volt. <clears throat> De van egy kiegészítő kérdésem a kísérő nélküli kiskorúak kapcsán. Említettem, hogy teszteket hajtanak végre. Mit jelent ez? A gyermekek maguk adják meg az adatokat, a válaszokat a kérdésre, vagy pedig azt vizsgálják -e meg, hogy mi az igazi valóság. Gyakran a gyermekek azt mondják be, hogy már nagykorúak, és nem vallják be, hogy kiskorúak hiszen hogyha azt mondják, hogy 18 év alattiak, akkor nehezebben tudnak tovább utazni Európa valamely országába. Ott ragadnak Görögországban, vagy Olaszországban. Olaszországban. Tehát azt állítják, ez az én elméletem, hogy ők már nagykorúk holott még nem azok. Hogyan lehet ezt kiszűrni? Kérem a választ, majd a Dublini véleményt hallgatjuk meg. Uh, thank you for question. Köszönöm a kérdést, csak nagyon röviden válaszolnék. Persze nem az alapjogi ügynökség az, amely bármilyes, milyen fajta vizsgálatot végrehajt, hogy kiskorú vagy nagykorú a, a menedékkérő, ezt a nemzeti hatóságok hagyják végre. Ám hogyha felmerül a kérdés, felmerül a gyanú, hogy egy gyermek idő nagykorúnak nyilvánítja magát, akkor akkor abból indulnak ki a hatóságok, hogy jó hiszemű a bejelentés, bona fide, nem hazudik a személy. Azonban, amikor a hatóságok joggal élnek kételjel, akkor különböző módokat használnak arra, hogy felmérjék az életkor, többek között orvosi vizsgálatnak vethetik alá a fiatalt. Görögországban és Olaszországban is valóban létezik az a tendencia, hogy a kísérő nélküli kiskorúak nagykorúnak nyilvánítják magukat, remélve így, hogy kikerülnek a hotspotból, ez inkább Görögországban van így, Olaszországban van így, de <clears throat> a görög szigeteken ugye nem tudnak elmenni a szigetről, de még így is úgy gondolják a fiatalok, hogy idősnek, idősebbnek, felnőttnek nyilvánítják magukat, hogy legalábbis a hotspot szabad részére kerülhessenek és esetleg barátjaikkal, vagy pedig együttutazó rokonaikkal maradhassanak, akik a hotspot nyílt részén vannak, nyitott részén vannak. Remélem, hogy ezt megválaszolja az ön kérdést. Most pedig megadjuk Molnár Tamásnak a szót. Mi kértük ezt a véleményt a Dublini négy rendelet tervezetről, illetve ennek a kihatásáról a gyermekekre. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani, amiért meghívtak ide, illetve hogy lehetőséget biztosítanak számomra, hogy a legfrissebb tanulmányomat, következtetéseimet megosztom önökkel, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, röviden arról fogok beszélni, hogy az alapjogi ügynökség hogyan vélekedik a felülvizsgált Dublini rendelet eh, hatásairól. Dublini rendszerről beszélünk az egyszerűség kedvéért. Megpróbálok tehát jogászi prizmán vagy lencsén keresztül közelíteni a kérdéshez. Öt részből áll a vélemény. Ezen az öt részen fogok szépen sorban végigmenni. Az első pont alapvetően az, hogy a javaslat szerint bizonyos kérelmezőket kizárnának a Dublini rendszerből, tehát a kérelmek befogadhatóságát szűrnék a Dublini szakasz előtt, tehát ez egy pre-Dublin Dublin megelőző stádium lenne, hogyha ha biztonságos harmadik országból, biztonságos származási országból, vagy egy másik menedékos országból érkezik a kérelmező, akkor ebből a helyzet, ebben a helyzetben ez kihatással lehet arra, hogy a család élethez való jog, illetve a gyermek jogai, ahogy azt az Európai Alapjogi Karta 7-es 24-es cikke leírja, illetve az ENSZ vonatkozó gyermekjogi egyezménye, és az ebből eredő jogokra kihatással lehet ez. Hogyha a nemzetbiztonsági vagy a közrendre e, veszélyt jelenthetnek ezek, akkor egy Dublini stádium előtti gyorsított eljárással bírálnák ezt el. mikor fordulhat ez elő? Alapvetően akkor, hogyha a kiskorúak Ugye a kiskorúak esetében nagyon bonyolult a helyzet, illetve sajátos igények, szükségletekről beszélünk. A tisztességes eljáráshoz való jog nem szabad, hogy sérüljön, hogyha ezeket az igényeket, kérelmeket nem megfelelően bírálják el, akkor a gyermek fejlődéshez való joga sérülhet, ez megint csak a bontkozó gyermekjogi, ENSZ gyermekjogi egyezményben lefektetésre került. Tehát a gyermekeket, illetve a legkiszolgáltatottabb kérelmezőket ebben a Dublin előtti stádium hatály alól mindenképpen ki kell venni. Az új Dublini rendszer egyik kimondott célja az, hogy a szabálytalan tovább mozgásokat megpróbáljuk kizárni Itt alapvetően a szankciókon megyünk végig. Először is, miután a, a, a kihallgatáshoz való jog sérülhet például ebben az esetben, megint csak a gyermek jogai sérülnek, most nem is mondom, hogy pontosan mely cikkek a gyermekjogi egyezményben. Tehát alapvetően az alapjogi ügynökség úgy véli, hogy a kísérő nélküli kiskorúak, akik különösen kiszolgáltatottak, a gyorsított eljárás hatája alól mindenképpen ki kell, hogy kerüljenek, amikor a vissza telepítésről van szó. Ráadásul a szociális-gazdasági jogaik is nagyon keményen sérülhetnek, akkor, hogyha engedélyezetlen másodlagos mozgást tapasztalnak, akkor ez Előfordulhat, nos, ez az emberi méltósághoz való jog sérülését hozhatja magával, és szembe megy azzal az elvvel is, amely kimondja, hogy a, a szabálytalan belépés miatt nem sérülhetnek ezek az alapvető jogok. A két európai bíróság gondolok itt a Strasbourg Emberi Bíróságra, illetve a Luxemburg Európai Bíróságra. Nos, itt az esetjog egyértelműen korlátozza a tagállamok eh, elbírálási eh, jogát, illetve mozgásterét. Véleményünk tehát azt mondja, hogy a preambulum bekezdésben mindenképpen tükrözni kell, tükröződnie kell azt, hogy vannak olyan minimális eh, jogok, amelyeket minden esetben biztosítani kell. Kérem a következő diát. A harmadik korlátozás a tervek szerint alapvetően az, hogy egy bizonyos ponton túl, a határidőn túl a mm, családi állapottal, illetve a családtagokkal kapcsolatos további bizonyítékok vagy információ benyújtása már nem lehetőség. Mi azt mondjuk, hogy ez alapvetően megint csak egy olyan megszorítás, amelyet ebben az esetben nem tudunk elfogadni. Végezetül, hogyha az első kérelmet visszavonják, akkor egy új menedékjogi kérelem, vagy későbbi kérelem esetében előfordulhat, fennállnak a veszélye, hogy érdemben nem vizsgálják a kérelmet. Tudjuk, hogyha egy utólagos vagy pót kérelmet nyújtanak be, akkor gyorsított eljárásban bírálják el ezt, és igazából még az új információ benyújtása ellenére sem fogják érdemben ezt vizsgálni. Azt látjuk, hogy igazából az uniós tagállamok egyikében sem vizsgálják végül érdemben ezt a menedékjogi kérelmet, megint csak sérül a gyermek menedékjoga. Véleményünk az, hogy a jelenlegi szabályokat kellene megtartani, Uh, ahogy azt a jelenlegi Dublini rendelet mondja ki. A következő uh, eljárási garanciák a gyermekek számára alapvetően megerősíti ezeket az eljárási normákat. Ugye mégis az eljárásnak magának gyermekbarátnak kell lennie. Ez hiányzik, ez a kidétel a szövegből, ennek bele, kerülni, bele kellene kerülnie. A javaslat hogyha kivételeket ír elő a személyes meghallgatásra vonatkozóan, ennek kihatása van arra a jogra, hogy mindenkinek jó van, hogy meghallgassák, illetve a megfelelő igazgatási való jog is sérülhet. Egy később benyújtott, a határidőn előre meghatározott határidőn túl benyújtott bizonyítékok megismerése, kivizsgálása is egy alapvető jog. Úgy érzem, hogy ez egy személyes meghallgatás nem feltétlenül kapcsolódik mindig ahhoz a döntéshez, amely a vissza viterről szól. Az új javaslat értelmében a bizonyítástára elsősorban a, a kérelmezőre hárul. Nos, úgy érezzük, hogy a tagállamnak még most is együtt kell működnie például az információgyűjtésben, együtt kellene tehát működni a kérelmezővel. Ez a megosztott bizonyítási teher a Luxemburg bíróság esetjogában is megjelenik és tükröződik. A Negyedik, a hatékony gondnokság Mm, biztosítása. Tehát nem csak egy jogi képviseletről, hanem, hanem tényleg egy gondokot kell kijelenni. Alapvetően más uniós eszközök nyelvezetét kellene átvenni ez ügyben, azaz ki kell jelölni egy, egy igazi, valódi gyámot, aki, aki valóban a gyermeket védi ez esetben. Tehát csak így nem sérül a gyermek alapvető joga. Ötöd sorban. A negatív döntés elleni fellebbezés határideje 7 nap. Plusz a felülebezés kor, korlátozott a, a felülvizsgálat érdemi hatájára. Tehát ez a korlátozás, hogy a felebezés mire terjedhet ki, illetve hány nap ez a határidő, ez is alapvetően az a kartában lefektetett jogorvoslathoz való jogot sérti. Így ér, úgy érezzük, hogy egy rugalmasabb határidőt kellene megszabni, illetve a hatály korlátozása teljesen törölni kell, hiszen minden kartában lefektetett jogra a jogorvoslathoz való jog vonatkozik. Következő diát kérem szépen. Ez a dia mutatja, hogy a tagállamok esetében hogyan alakulnak a felebezési határidők. Láthatjuk, hogy sok tagállamban hosszabb ez a határidő, mint 7 nap, akár 30 vagy 60 napot is elérhet. Negyedik téma. A gyermek érdekei. A kísérő nélküli kiskorú menekült esetében, akiknek a Dublin területen nincsen családtagjuk, nagyon fontos azt vizsgálni, hogy mely tagállamban szolgálja a gyerek érdekét leginkább a menedékkérelem elbírálása. Jellemzően a belépési ország vagy a kijelölt az általános szabályok szerint kijelölt ország vizsgálja a menedékkérelmet, de itt mindenképpen a gyermek érdekeinek is figyelembe, eh, érdekes figyelembe kell venni. Úgy érezzük, hogy itt módosítani kell a Luxemburgi Európai Bíróság esetjogának eh, eh, tükrében. Az teljesen világos, hogy egy formális gyermek érdekeit vizsgáló értékelésnek meg kell lenni a kritériumokban és az eljárásban. A kiskorú gyámját is meg kell hallgatni, amikor értelmezik vagy vizsgálják azt, hogy pontosan mi szolgálja a kiskorú érdekeit. A kísérő nélküli gyermekekre vonatkozó korrektív allokációs mechanizmus kapcsán a család újra egyesítés lehetőségét kell elsőként megvizsgálni. Ez az gyermekjogi kartában lefektetett és a családi élethez való jogból egyértelműen következik. Ezért egy különleges rendszert kellene a jogi aktusba bevezetni a Dublini rendelet új logikája az a végső elosztás felelőssége, ez a családi élethez való jogot egyértelműen sérti, illetve ezzel kihatással van. Tehát ezen kivtételek, illetve elvárások összeegyeztethetőek kell, hogy legyenek azzal, hogy a családra vonatkozó új információt bármikor benyújthassa, tehát kivételeket kell tenni annak érdekében, hogy a családtagok együtt lehessenek a család egyesítés megvalósulhasson. Tehát ezeket a kivételes eseteket le kell fektetni a szalában. Végezetül a javaslat a szabad elbírálás lehetőségét korlátozza, csak családi okokból lehet a tagállamnak szabad elbírálása. A jövőben például nem vonatkozna ez a fajta mérlekelési jogkör a traumatizált gyerekek esetére. ez úgy érezzük, hogy a jelenlegi szabályozást kellene megtartani. Végül ötödik terület a korrektív allokációs mechanizmus. Először is az információ kiszivárgásával kapcsolatban ez megint csak a menedékhez való jog sérülhet ezzel, hogyha például, ha üldöztetésről beszélünk, akkor a származási ország vagy a kiindulási országhoz visszaszivárgott adag, adatok nagyon komolyan mm, sérülhet ennek következtében a menedékhez való jog. Az biztonságot garantálni kell, tehát a törvénytelen vagy jogtalan hozzáférés le, lehetetlenségét kell garantálni, hogy ez elő ne fordulhasson a gyermekek adatainak megtartása, tehát az adattartás hossza úgy érezzük, hogy a tíz év túlságosan hosszú, itt nincsen rugalmasság, ezt mindenképpen valahogy korrekcióra szorul. A gyermekekre kiadott biztonsági figyelmeztetések esetében a tíz év végképp elfogadhatatlanul hosszú a korrektív allokációs mechanizmus keretében a nemzeti, nemzetbiztonsági vagy közrendre hivatkozva a kísérő nélküli gyermekek menedékkérelmét is elutasíthatják. Ugyanakkor ez nem felel meg a kartában foglaltaknak. Ez úgy javítható, hogy minden ilyen elutasítás megfelelő indoklásra szorul. És ezeket a, a, ezt, ezt az indoklás minden esetben rögzíteni is kell. A korrektív mechanizmusra vonatkozóan a család definícióját szűkebben értelmezik. Mi úgy érezzük, hogy a, a rokonok, is ide kell, hogy tartozzanak a kiskorúak a gyerek esetében, illetve azt a kötelességet is be kell építeni a rendszerbe, hogy a rendszert mindenképpen frissítsék, hiszen például a család esetében új információk lehetnek olyan született gyerekek, és így tovább. Köszönjük szépen! Köszönjük ezt a részletes elemzést! megadom mindjárt a szót. Azt hiszem, úgy hiszem, hogy Wikström asszony számára nagyon fontosak voltak ezek az információk. Fontos, hogy egy ilyen részletes elemzést kapott az eseményekben. Biztos vagyok bennem, hogy több képviselünk. kéri majd a szót, de most megadom egyből Wikström asszonynak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönjük az EFRAM Eferának, hogy ilyen részletes, mélyreható tanulmányt készítettek. Megerősítik a kiinduló álláspontomat. Fellélegezhetek, hiszen ugyanúgy látjuk ezeket a kérdéseket. Például a befogadhatósági kérdés, illetve a befogadási eljárás tekintetében, illetve a bírósági eljárások, amelyekről beszéltek is erről tanúskodnak. A tagállamoknak például kötelezettségük, hogy a családtagokról megfelelő információt gyűjtsenek be. Beszélnek az európai bíróságokról, de melyik ügyről beszélnek? A tagállami ügyekről ezek kerülnek az Európai Bíróság elé? Ezt nem értettem pontosan. Aztán van még egy kérdésem. A gondviselő, illetve a gondnokság kérdése kapcsán nem egy mindenre kiterjedő gondoksági intézményre van szükségünk, hanem sokkal inkább a védelem egy csomagját kell létrehozni. Az önök által javasolt ötlet megoldás lehet erre, de azt kell mondanom, hogy nagyon távol vagyunk a valóságtól. Néhány nappal ezelőtt tájékoztattak arról, hogy Olaszországban előfordulhat, hogy egy ember 300 vagy akár több fiatalkorú gondnoka, gondnoka lehet. Hát ez lehetetlen helyzet. Még egyszer mondom, tehát hogyha egy ember több száz vagy akár több ezer kísérő nélküli fiatal gondnokává válik, akkor a gondnokság intézménye kiürül és értelmetlenné válik. Valóban egy csomagszerű megközelítésre van szükségünk, ahol tehát figyelembe vesszük, hogy hogyan lehet reálisan egy gondnokságot megteremteni, hogyan lehet biztosítani, hogy a gondok valóban követi a fiatalok életét, a jogi támogatás és segítségnyújtás eszközét is mérlegelnünk kell. Megvizsgálták-e ennek a lehetőségét? Azt hiszem, hogy mondhatnám még hosszan, élhetnék még hosszan felvetésekkel, ezt most nem teszem meg. Ám a, a hét fellebbezési határidő Ről önök azt mondták, hogy legyen ez rugalmas, mi több <clears throat> a hatály alapjáni megokolást korlátozzuk mit jelent az, hogy rugalmas legyen? Kérem, hogy egy picit pontosabban, konkrétabban válaszoljanak erre a kérdésre. Mit jelent az, hogy a határidő rugalmas? Ha a kollégák nem tesznek fel kérdést, akkor még egy-két kérdést utólag feltennék. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e más kollégáknak kérdésük, észrevételük? Birgit. Szorít az időm. Mindjárt 11 óra van szavazási idő, tehát egy gyors kérdést kérünk Birgit Zippeltől. Aztán megoldjuk az EFRA, az e- EFRA képviselőinek a szót. Igen, visszatérek ahhoz a kérdésemhez, hogy mi történik, hogyha az egyik tagállamból a belépés tagállamában fordítanak vissza menedékkérőt. Tudom, hogy a Dublini rendelet hozza létre ezt a jogot. Ám ugyanakkor sok tagállam nem él ezzel a lehetőséggel, és az alapjogi ügynökség munkatársaim válaszát úgy értelmeztem, hogy örülnek annak, hogy a tagállamok nem élnek a Dublinban lévő Dublin rendeletben foglalt ezzel lehetőséggel. Jelezni szeretném, ki szeretném jelenteni, nem is kérdés ez már, hogy nagyon örülök annak, hogy a bizottság erre vonatkozó javaslatokat készít elő, Például, hogy ne küldjék vissza a kiskorúakat és a gyermekeket a belépés államába. Ennek örülök, tehát, hogy a bizottság ilyen irányban akarja módosítani a Dublini rendszert. Ami pedig a menedékkérők vissza, a menekülteket nem lehet a menedékkérők visszafordítása, illetve visszaküldése nem opció, hanem kötelezettség a tervezet szerint. Azután van még egy kérdésem a befogadhatatlansági ellenőrzés, illetve a jogosultság ellenőrzése tekintetében. Említették, hogy létezik a belépés országa, létezik a harmadik állam, létezik a biztonságos kiinduló ország kategóriája. Bizony néha az a benyomás alakul ki az emberben, hogy persze nem tudunk minden menedő, menekültet befogadni, de szabályainkkal olyan benyomást keltünk a világban, hogy voltak éppen a szabályok célja az, hogy ne fogadjunk be menekülteket, hát hiszen olyan sok biztonságos ország van már a listán, Törökország, Afganisztán, és sorolhatnám. Egy szóval, kérem, mondják el, hogyan látják ezt a helyzetet, és hogy ez a vélekedés téves vagy sem. Köszönöm, Birgit. Simenek asszonynak a szlovák elnökség részéről adnám meg a szó, de kérem, hogy rövidre fogja magát Simenek úrnak. Köszönöm szépen. Voltak kérdések, amelyeket a képviselők az elnökséghez intéztek. A pozsonyi nyilatkozatot nem szeretném kommentálni, hiszen ez a soros elnökség hatáskörén kívül került elfogadásra. Ám az a kérdés, hogy a kiskorúak kérdésére irányítjuk-e figyelmet a soros elnökség munkájában, erre az kérdésére egyértelmű igennel válaszolhatok. Talán örömmel hallják, hogy november második felében egy tényfeltáró találkozót tartottunk, az IPCR, tehát az Integrált Politikai Válaszadási Munkacsoport körében, keretében, és meg szeretném köszönni, hogy az alapjogi ügynökség is fontos információkkal járult hozzá ezen ülés sikeréhez. Jó okkal gondolom, hogy a kíséret nélküli kis, kiskorúakkal kapcsolatos aggályok megoldásra kerülnek szisztemikus módon, de ugyanakkor ez már nem a szlovák elnökség hivatal idejében történik majd. Köszönöm elnézést, hogy sürgettem, tudom, hogy sokkal részletesebben is tudna választ adni, de bennünket is szorít az idő. Megkérem az alapjogi ügynökség két munkatársát, hogy válaszolják meg a kérdéseket. Kérem, hogy próbáljuk 5 percbe foglalni a felszólalásokat, hiszen még a szavazás előtti kis szünetre van szükségünk. és hát persze Wikström az, hogy meg fogja kapni az önök írásos beszámolóját, ez nagyon fontos lesz ahhoz, hogy kialakítsa ő a, a által lejegyzett dokumentumot. Köszönöm szépen, elnök úr! Öt percem van tehát arra, hogy válaszokat adjak az itt felvetett kérdésekre. Egyrészt, ami a bizonyítási teher megosztott, a mezi, megosztott bizonyítási teher kérdését illeti, a, a CGEU esetjogára utalva az MM, illetve az ír, miniszt, ír igazságügy miniszter ügyéről van szó, az MM ügyről van szó, 77 per 11-es ügy, Továbbá egyetértek azzal, hogy csomagszerű megközelítésre van szükség, és egy igazi működő gondviselői rendszerre van szükség. Tisztában vagyunk a gondviselői rendszer hiányosságaival, kollégám beszélt erről. Görögországban például a papíron vagy a törvényben lévő jogszabályok és a valóságban érvényesülő jogszabályok között bizony hatalmas szakadék tátunk. De mi persze normatíve eh, ez eh, szempontot alkalmazunk, eh, nem az iszt, hanem a zoll, a, nem a tény, hanem a cél az, ami a szemünk előtt lebeg. A rugalmasság kérdésére válaszolva, igaza van, pontosítani kell, mit is jelent a rugalmasság. De több jogeszközben, akár a menekült politika és a bevándorlás politika területén a reasonableness, fogalma alkalmazásra kerül, még az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában is. A megfelelő vagy a célra vezető, mint szempont értékelési játékteret, játékteret kínál a tagállamoknak, az eljáró hatóságoknak, de persze az Európai Bíróság további értelmezői munkájában tudja majd konkretizálni, értelmezni ezt a rugalmasságot, de persze szívesen válaszolok minden további erre vonatkozó kérdésére. Zippel asszony kérdésére is válaszolnék. A befogadhatósági ellenőrzés, admissibility check Persze itt felmerülhet a családegyesítés is, de a Dublin előtti eljárás, ha így fogalmazhatok, alapvető elve az, hogy megbízhat, hogy működjön, működjön a biztonságos országok koncepciója. Biztonságos kiindulási ország, vagy harmadik állam koncepciót kell megerősíteni. Ennek emberi jogi kihatása is van a biztonságos kiinduló állam koncepcióról egy tanulmányt készített az alapjogi ügynökség nem olyan régen, ez hozzáférhető. Rövid válaszom tehát az, hogy az alapjogi ügynökség figyel erre a koncepcióra, vizsgálja a koncepciót. A biztonságos kiinduló ország és a biztonságos származási ország kérdése tehát a vizsgálatunk tárgyát képezi. nem ö, hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a szempontot a vizsgálat során. Ennyit akartam válaszolni, és hogyha valamit kihagytam volna, kérem emlékeztessenek. Persze roppant komplex kérdés körről van szó. Köszönjük szépen ezt a nagyon tanulságos választ a Dublin rendeletről. Meg szeretném köszönni mindkettejüknek hogy eljöttek, és a szakbizottság megkeresésére elkészítették ezt a két tanulmányt. Más-más típusú tanulmányok ezek, hiszen az egyik egy szövegből indult ki, a másik nem. Úgy hiszem, hogy Wikström azt mondja, mi jelentéstevünk épít majd az önök meglátásaira. Köszönöm az alapjogi ügynökségnek, köszönöm önöknek, kettejüknek, hogy eljöttek folytatjuk a munkát. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltak. Biztosíthatom önöket, hogy az önök anyagát felhasználjuk. Köszönjük. Colleagues, will have the votes at 11 o'clock. 11 órakor szavazunk. Colleagues, uh, begin to take your seats. Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy időben kezdhessünk. Colleagues, please take your seats. We can begin. Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. I will now do so. So colleagues, uh, we begin. Nos, tisztelt kollégák, a hetes ponttal Kezdjük a szavazást. Az Európai Unió menekültügyi ügynöksége az intézmény intézményközi megállapodásról való szavazás, valamint a tárgyaló csoportról. Rendben, ezzel felkeltettem a figyelmüket. Tisztelt kollégák, a szavazás, csak hogy tervezni tudjanak, körülbelül egy órát és negyed órát vesz igénybe, de ha önök is akarják, akkor gyorsabban is mehet. Mindenkinek megvan-e szavazókártyája? Ha valakinek nincs, az most jelezze. Rendben, mindenkinek megvan. Akkor kezdjük az első témával, az Európai Menekültügyi Ügynökség. Két gyors közleményt tennék, és Niedermüller urat is kérném, hogy legyen itt. Matéra asszony az 572-es módosítót, valamint Vozenberg asszony aláírta a következő módosítókat. A 239, 261, 264, 355, 407, 426, 438, 443, 444, 466, 480, 483, 490, 493, 504, 522, 528, 529, 578, 599, 642, 645, 653, 664, 654, 677 és 684-es. Az előadó Niedermüller úr szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzést tennék csak. Szeretnék őszintén köszönetet mondani az árnyék jelentéstevő kollégáknak, mert úgy gondolom, hogy rendkívül jó és baráti volt a légkör, az együttműködés. Nagy örömömre szolgált együtt dolgozni a kollégákkal. Ugyan Ugyanígy szeretnék az asszisztenseimnek és a titkárságnak is köszönetet mondani, hiszen ők voltak azok, akik tényleg komoly erőfeszítéseket tettek, komolyan, keményen dolgoztunk. Egy technikai megjegyzést is tennék. Van egy technikai kiigazítás a 26-os kompromisszumnál, ez a 35-ös cikkre vonatkozik. Az árnyékentéstevők megállapodtak ebben, de véletlenül a legutolsó változatban ez nem tükröződik. A 4-es cikk, a 35-ös, 35 ös cikkből az utolsó mondatot törölni kellene. Ez a következőképpen hangzik. The agency may also subject to the agreement of the, of the third country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 több hozzászólás nincs, akkor rögtön átérünk a szavazásra. A bizottsági javaslat elutasításáról a 103-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 106-os módosító, 128-as blokkban megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A cikkek. Ö, egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egy a kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy A kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 354-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum a 13-as cikkről, a 14-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész a 15-ös kompromisszumból. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös harmadik része megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Csak lapozzanak, 14-es. Lapozzanak többet, az oldalak nincsenek megszámozva. 14-es kompromisszum, erről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 508-as, megnyitom a szavazást. 508-as, az 508-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Sajnálom. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtok 20-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 21-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 22-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22 a kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 23 a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 71-es módosító, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 72-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 583-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk 26-os kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, Elfogadtuk. 28-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 35-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 670-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 671-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 675-ös, megnyitom a szavazást. Ezt nem hagyhattuk ki, meglátjuk mi lesz belőle. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást és ezt sajnos, Tomás, elutasítottuk. 41-es kompromisszum. 41-es kompromisszumról szavazhatnak. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fog az egész jelentés ellen szavazni, ez biztos, hogy nem így lesz. 678-as szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as kompromisszum szavazást lezárom. Elfogadtuk. 44-es kompromisszum, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 683-as szavazást megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el hivatkozásokkal folytatjuk. Kedves kollégák, 104-es. Lezárjuk. 105-ös. Lezárom. 109-es. Lezárom. 107-es. Lezárom. Nem fogadtuk el. 108-as. Lezárom. Elutasítottuk. 110-es. Kollégák, a 110-essel kapcsolatban volt egy apró technikai probléma, ezért újra kell róla szavaznunk, ha nem bánják. Tehát újra szavazunk a 110-esről. Nem fogadtuk el. 111-es szavazást megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 45-ös kompromisszum következik. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 116-os. Megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 117-es. Megnyitom. Bezárom. Nem fogadtuk el. 46-os kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es kompromisszum. Bezárom elfogadtuk. 48-as kompromisszumról szavazunk. Elfogadtuk. 131-es módosító. Lezárom. Nem fogadtuk el 49-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk 50-es. Elfogadtuk. 51-es kompromisszum. Elfogadtuk 52-es kompromisszum. Elfogadtuk Hármas kompromisszum. Elfogadtuk. 54-es kompromisszum. Elfogadtuk 55-ös kompromisszum. Elfogadtuk 56-os kompromisszum. Elfogadtuk 167-es módosító. Elfogadtuk 58-as kompromisszum. hármas Brambulum bekezdés. Elfogadtuk. 178-as. Elfogadtuk. 179-es. nem fogadtuk el. 180-as nem fogadtuk el, 181-es elfogadtuk, 182-es nem fogadtuk el. 59-es kompromisszum. Száz nyolcvan kilences. Nem fogadtuk el. 193-as. elfogadtuk, 192-es. Nem, bocsánat. 195-ösre ugrunk a következő oldalon, ezt megnyitom. Tehát 195-ös. Bocsánat, elnézést kollégák, az én hibám. 194-es javítja magát az elnök, tehát 194-esről szavazunk. Igen, ez már mindjárt más a leányzó fekvése. Elfogadtuk. Most jön a 195-ös. Nem fogadtuk el 196-os. Hatvanas kompromisszum. elfogadtuk. 61-es kompromisszum. Elfogadtuk 62-es kompromisszum. Elfogadtuk 63-as kompromisszum. elfogadtuk 64-es kompromisszum. Hatvannégyes kompromisszum, tehát elfogadtuk 65-ös kompromisszum. elfogadtuk, 66-os kompromisszum. Elfogadtuk, 67-es kompromisszum. Elfogadtuk. 2 118-as és 219-es, amelyek megegyeznek. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Bocsánat, nem fogadtuk el, javítja magát az elnök. 220-as. Nem fogadtuk el, 221-es. nem fogadtuk el 222-es. Nem fogadtuk el 68-as kompromisszum. Elfogadtuk. 8-as módosító. elfogadtuk. 9-es módosító. Elfogadtuk. 69-es kompromisszum. Elfogadtuk. 228-as. nem fogadtuk el 229-es. Nem fogadtuk el. 230-as. Kettőszázharmincegyes. es nem fogadtuk el. 70-es kompromisszum. Elfogadtuk. Okay, colleagues, now we go to um, paragraphs and we go to... Bekezdésről bekezdésre kell mennünk. A budget véleményének a 15-ös bekezdése szavazást megnyitom. Tehát a budget vélemény 15-ös, bocsánat, 15-ös módosító. Lehet, hogy kicsit megkevertem önöket, mindenki jó helyen jár a budget izé 15. bekezdése. És aztán preambulum bekezdés, szintén a budget vélemény, hármas módosító, a 6A új preambulum bekezdésre vonatkozó. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És akkor most az így módosított szöveg egészéről következik egy zárószavazás, természetesen név szerint elektronikusan a szavazást megnyitom. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk 36-9 arányban 6 tartózkodás mellett. Gratulálunk, Taps! And now, and now we brought on the decision on the most pedig a tárgyalások megkezdéséről szóló döntésről szavazunk. Abszolút többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 46-4 ellenében tartózkodás nélkül. Gratulálunk Niedermüller Péternek. So we're doing, I know it's very stressful on the arms, colleagues. Are... Tudom persze, hogy elfárad a kezük, ahogy emelgetik, de hát a szavazás már csak ilyen, kedves kollégák. Thank you. So colleagues, we move straight to... Tovább is megyünk. A napirenden a szavazás, szavazásra kerül most a következő vélemény az európai számítási felhő kezdeményezésről. Nem tudom, hogy az előadó Bóni kollega kéri a szót, hogy nincs itt. Nem tudott eljönni, tájékoztatnak most éppen. Tehát már is megkezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mindenki készen áll az egyes kompromisszumról, hogy szavazzon? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Oh, I'm sorry, colleagues. Amendment 12. The vote is Bocsánat, kollégák, így az elnök. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Mármint a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések, egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, most pedig az egész módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 48, igen, egy nem, két tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, Bóni kollégának. Is everyone okay? Nobody needs a break or anything. We can Mehetünk tovább, vagy kérnek egy kis szünetet? Mert csak vicceltem persze. Ez a híres, hírhet brit humorérzék, melyről most tanúbizonyságot tettem, igen rossz vicc volt. Colleagues, just uh, one point of information before we... Tájékoztatni szeretném önöket valamiről mielőtt a Verzsie véleményről megkezdjük a szavazást. A 3-as, a 8-as és a 13-as kompromisszumra felszeretném hívni a figyelmüket. Itt egy split votot részenkénti szavazást kér, kérvényeztek. Ezek, ezen kompromisszumoknél a split vote, a részenkénti szavazás nem szerepel. A 3-as és a 8-as módosításnál pedig a második rész, a 13-asnál a második rész, válik okafogyotta, hogy az első részt elutasítjuk, és utána pedig a módosítókról szavazunk. Ez világos így most mindenkinek? Makes sense to all the coordinators. Mármint a koordinátorok értik pontosan, hogy miről van szó? Monica, Brigitte, um, everyone else. Monika, Birgit, a többiek. Stevens asszony. is this one. Okay. Okay, colleagues, uh, compromise, compromise to the vote. Kettes kompromisszum. Köszönöm, Guillaume asszony, szóval kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nem annyira jól csinálom, mint az alelnök csinálna, de Isten nevében azért elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonkettes, most szavazunk tehát a 22-esről. Lezárom a szavazást. elutasítva. Huszonnégyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Bocsánat, mondja az elnök, az első részről, tehát hármas kompromisszum első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvenes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 54-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Szavazzunk most a 67-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 71-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Első rész. A nyolcas kompromisszum első részéről megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 84-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 85-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 99-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Amendment 103. Amendment 103, the vote is open. 203 as megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 118-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 120-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 122-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 131-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 132-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 133-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Első része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 142-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 143-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdéseknél az egyes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenhármas módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 15-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. És most a záró szavazás. A módosított szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk, 26-an szavaztak mellette, 22 tel ellenesen ki sem tartózkodott. Gratulálok Verzsi asszonynak, és nem kérdeztem meg kezdetben, hogy szeretne hozzászólni, de ha valami, valamit most szeretne mondani, akkor parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék az árnyék jelentéstevőknek megköszönetet mondani az együttműködésükért. Nem volt mindig könnyű a munka. Van, aki nagyon sok engedményt volt kénytelen tenni a megállapodás érdekében, de így az eredmény most a nagy többség számára elfogadható. A záró szavazás eredményt egy kicsit sajnálom, de meg tudom érteni. Még egyszer köszönöm mindenkinek. Köszönöm, Veksi asszony. Sajnálom, hogy a szavazás előtt nem adtam meg önnek a szót. Köszönöm most. Nos, tisztelt kollégák, így az utolsóhoz, az utolsó anyaghoz érkeztünk. Ez pedig november 29-én és tegnap is mindannyian tudják, hogy két oldalú egyeztetésre is sor került Díaz de Mérányogáról. Sikerrel zárult ez az egyeztetés, aki már tájékoztatott bennünket most délelőtt a szakbizottság ülésén az egyeztetésekről. Köszönöm az árnyékentéstevőknek és mindenki másnak is, hogy részt vett ebben a munkában. Nem tudom, hogy szeretne megint megjegyezni valamit még a szavazás előtt nem, de korábban ezt már megtette. Úgyhogy még egyszer gratulálunk neki, és a kollégáknak is, akik ilyen keményen dolgoztak. Tehát akkor rögtön áttérünk most a szavazásra. Magáról a szövegről szavazunk, amelyben a trialógus során megállapodtunk. Ha mindenki készen áll, akkor szavazhatunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 37-en szavaztak mellette, 90 en tartózkodtak. Gratulálok még egyszer az előadónak. So colleagues, thank you very much. That's the end of vote. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen. Ez akkor ez akkor a szavazás és a délelőtt ülés vége. Köszönöm. Köszönöm. <laughs>